Találkoztam a SND és az EFDD frakciókkal kinevezési ügyekben. Ez ezen az ülés során fognak, kerülnek majd be a jegyzőkönyvbe, hogyha ezzel nincs észrevétel, akkor ezeket elfogadottnak fogjuk